a tolmácsoknak a kollégáknak is önöknek képviselőtársaim e, és mindenkinek aki hazafelé megy jó utat kvánok az ülést fifteen óráig felfüggesztem.